Következő napi rendi pont a Severia, Eszeveria jelentés, az integrált uniós csomagképesítési képesítési piacról az elkereskedelmi bővülése érdekében a jelentés címe. Négy percre az előadója szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, az európai elektronikus piac az egyik legfontosabb eszköz ebben a ciklusban az egységes európai piac szempontjából. Az volt a célunk, hogy Európát elindítsuk a digitális fejlődés útján. És négy év alatt elértük, hogy a digitális környezet Európában első alkalommal vált lehetőségé. Ez lehetőség arra, hogy meghódítsuk az egységes piacot, hogy kilábaljunk a válságból, és újraindítsuk a kereskedelmet, a gazdaságot és a vállalkozásainkat, és még a fogyasztóinkat is segíthetjük az új digitális korszak eljövetelével. De az legut- a legutóbbi években Európában sok probléma merült fel a versenytársaink miatt. Lehetőségünk van most arra, hogy ennek a piacnak a révén bevonjuk a fiatalokat is az európai munkaerőpiacba. És ebben a ciklusban több kezdeményezést is indítottunk. Először is egy nagy előrelépést tettünk az egységes európai digitális piac megvalósítására. A belső piacon a prioritás volt számunkra, hogy a fogyasztó hozzáférjen az egységes digitális piachoz is. Olyan jelentéseket fogadtunk el, mint az elektronikus kereskedelemmel való kiegészítés, amit 2010-ben fogadtunk el, és 2012. decemberében is elfogadtunk egy ezzel kapcsolatos dokumentumot, illetve egy úti tervet is. Az úti tervet a parlament tavaly júliusban fogadta el az egységes piacról szóló irányelvet kiegészítő jelentéssel. A belső piaci szakbizottságban havonta tartottunk üléseket azóta, hogy 2011-ben létrejött ez a bizottság. És ezek ennek a bizottságnak a következtetései adták az alapját az erről készült jelentéseknek is. De mostanáig nem volt teljes ez a munka, azzal kellett bezárnunk a kört, hogy elkészítjük azt a jelentést, amiről most beszélünk. Ez a csúcspontja az elektronikus kereskedelemről szóló jogi keretnek. Az elektronikus kereskedelem növelése érdekében az integrált csomagkézbesítő szolgálat egy olyan terület, amelyben a vállalkozásoknak és a fogyasztóknak is egyaránt bízniuk kell egy európai szintű csomagkézbesítő szolgálat lehetővé tenni különösen a KKV-knak, de a vállalkozóknak és a fogyasztóknak is, hogy a megvásárolt vagy eladott termékeket gyorsan, biztonságosan és megbízhatóan jussanak el a célpontjukhoz. Ebben az ágazatban jelenleg arra lenne szükség, hogy javítsuk a helyzetet. És kiváló együttműködést tudtunk megvalósítani, és reméljük, hogy ez arra fog majd vezetni, hogy egyhangulag fogja a belső piaci szakbizottság is elfogadni majd ezt a dokumentumot. Zárásképpen pedig annyit szeretnék hozzátenni, hogy szerintem ebben a ciklusban amit elértünk, az még korán sem végleges, még mindig sok kihívás áll előttünk. A következő bizottság és a következő parlament folytani lesz kénytelen mindazt, amit mi itt most elkezdtünk. Előttük áll az a kihívás, hogy véglegesen befejezzék az egységes digitális piacot. És azzal zárnám a hozzászólásomat, ahogy már többször is megtettem. Én csak azt tudom ismételni, hogy a válságból való kiút csak digitális úton történhet. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. A KSDI keretében Eszájá képviselője a szó. Sisämarkkinoiden kasvupotentiaalia ei saada täydellisesti a belső piac nem teljesedhet ki, hanem biztosítjuk, hogy a digitális szolgáltatások is nem fejlődnek. Megfelelően kell, hogy működjenek az ezt alátámasztó rendszerek. A bizottságban, amikor ezen a témán dolgoztunk, akkor megalapítottuk, hogy itt nagyon komoly előrelépések vannak a vállalatok nem mindig tisztességesen működnek, nincsenek közös standardok, és ez áremelkedést okoz. Egyesek olyan árképzési stratégiákat alkalmaznak, vagy visszaélnek a méretükkel, ami gyakorlatilag kizárja a többieket, a KKV-kat a versenyből. Grazie, onorevole. Köszönöm, Cika a képviselő.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 Az áruszállítás elektronikus kereskedelem tekintetében rendkívül fontos. 2015-ig határoztuk meg a célokat, hiszen 55%-ban ez okozta kiskereskedők esetében az akadályát az értékesítésnek, és a fogyasztók is azt mondták, hogy agályosnak tartották a határon átnyúló ügyletekben a szállítást. Ahhoz, hogy eloszlassuk ezeket az aggályokat, biztosítani kell, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, meg kell nyerni a bizalmat a szállítás irányában, megfelelő feltételeket és árakat kell biztosítani, illetve nyomonkövetési eljárást is biztosítani kell, valamint, hogyha késedelem vagy az áru rongálódásra fordul elő, akkor biztosítani kell a lehetőségeket a jogorvoslatra. A vidéki és távoli területeken is meg kell oldani a szállítását ezeknek az elektronikusan értékesített termékeknek. Köszönöm. Andor biztos úr a szó. Köszönöm tisztelt képviselők, elnök asszony. Barnier kolléga nevében szeretném megköszönni Alias Echeveriának a jelentését, illetve az IMCO szakbizottságnak, hogy kiválóan hozzájárultak a digitális belső piac továbbfejlesztéséhez. A bizottság egy ambiciózus elkereskedelemre és online szolgáltatásokra vonatkozó akciótervet dolgozott ki. Az offline környezetből egyre inkább át kívánunk térni az online lehetőségek terére, és ezt kívánjuk támogatni a fogyasztók és a szolgáltatók javára. 15 ilyen akcióra került sor, így például az elektronikus fizetési rendszerek bevezetése, a semlegesség és a szerzői jogok védelme. További nagyon fontos kezdeményezés a csomag kézbesítése vonatkozott. Ezeknek a tevékenységeknek közvetlen hatása van a mindennapi életünkre, fogyasztókéra és vállalkozókéra egyáltalán egyaránt. A kézbesítésnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy az elkereskedelem elterjedhessen, hiszen ez alapozza meg a bizalmat a eladók, a szolgáltatók és a fogyasztók között. És nagyon fontos, hogy a határokon átnyúló jelleggel fejlődjön a kereskedelem. Jelenleg a fogyasztók 45%-a panaszkodik arra, hogy nem bíznak a határokon átnyúló kézbesítések miatt az elkereskedelemben. Nagyon fontos, hogy ez a kézbesítési rendszer megfizethető legyen és hatékony. Ugyanakkor viszont a fogyasztók még mindig 50%-a akadálynak tartja a kézbesítést az elkereskedelem további kiterjedése előtt. Tehát biztosítanunk kell, hogy az offline struktúrák a lehetőleg hatékonyabban működjenek. Olyan kézbesítési rendszer van, rendszere van ehhez szükség, ami élvezi a fogyasztók és a KKV-k bizalmát, zökkenőmentessé teszi a mindennapi életüket. Olyan rendszerre van szükség, ami a bizalmat erősíti az elkereskedelemben. Általános az egyetértés az összes érintett fél körében a meghatározott problémák tekintetében, illetve hogy mennyire sürgető a megoldás és megfelelő konzultáció indult e tekintetben 2012-ben. A jelentésük alapján a bizottság 2013. decemberében egy ütemtervet, egy úti tervet fogadott el, ami a kézbesítési problémákat hivatott orvosolni, a fogyasztókra és a kereskedőkre tekintettel egyaránt a kézbesítők és az e- elektronikus kiskereskedők, valamint a tagállamok versenyhatóságainak az aktív részvételével. Fokozni kell az átláthatóságot minden szereplő esetében, a láncolatban, elsősorban gondolunk itt a fogyasztók és a KKV-kra, a rendelkezésre állást, a minőséget és a megfizethetőséget is biztosítani kell, különösen határokon átnyúló kereskedelem esetén, és hogyha valami probléma adódik, akkor megfelelő panasz kezelési rendszert is kell biztosítani. A kiskereskedők, a szolgáltatók és fogyasztóvédelmi szervezetek is részt vesznek a párbeszédben, sőt már bizonyos megoldásokat is kialakítottak. Az ágazat fontos, hogy vezető szerepet játszon mindebben, és mielőbb eredményekre törekszünk hiszünk abban, hogy további lépésekre van szükség a KKV igényeinek kielégítésére, és különösen a nehezebben elérhető területeken, és ezáltal kényelmesebb és átláthatóbb szolgáltatások állhatnak a fogyasztók és a KKV-k rendelkezésére. A szociális partnerekkel is konzultálni kell, és megfelelő feltételeket kell biztosítani. Mindezt a bizottság előkívánja segíteni az együttműködés, az együtt munkálkodás érdekében, és remélhetőleg a következő 18 hónapban kézzelfogható eredmények születnek, ami alapján meghatározhatjuk, hogy milyen további lépésekre van szükség. Köszönöm. La discussione Köszönöm, lezárom a vitát, szavazás holnap 11.30-kor. Utolsó jelentés a mai napirenden a Nikolai jelentés az Európai Unióban okmányokkal nem rendelkező migráns nőkről négy percre megkapja